Allora, buongiorno a tutti. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Direi che possiamo... Talán elkezdhetnénk a mai munkát. Azért is, mert két jelentést vitatunk még meg, és azt szerettem volna, hogy legyen elegendő idő tehát a szükséges időnk meglegyen, mielőtt a szavazásra rátérünk. Tehát azért kezdeném még most annak ellenére, hogy nincs itt túl sok kolléga, hogy legyen időnk. Tehát kérnék mindenkit, hogy kezdjük el a munkát, hát esetleg még egy-két percet várhatunk, de aztán 9 óra 10 perckor mindenképpen meg kell, hogy kezdjük a munkát, és meg is kérem majd Kalfin kollégát, tehát, hogy 9 óra 10 perckor kezdje el a munkát, számoljon be a jelentés tervezetéről. 30 perc áll majd a rendelkezésünkre ehhez az eszmecseréhez. Il, il, per il successivo, qual è il successivo? És a következő napi rendi pontunk pedig... Jönk, de mi a... E dopo abbiamo il dibattito su Gierk. Tehát a második pedig Gyürk András véleménytervezete lesz. És akkor meg is kérem Kálfin kollégát, hogy kezdje el a jelentés tervezet bemutatását. A kritikus informatikai infrastruktúrák védelme, eredmények, és következő lépések a globális kiberbiztonság felé. Ez a jelentés címe. Át is adom a szót Kálfin úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amely a bizottság egyik közleményéhez kapcsolódik. 2011 márciusában tette közzé a bizottság ezt a közleményt. Számba vesszük az eredményeket, amelyeket a 2009-es kritikus infrastruktúrák cselekvési terv elfogadása óta sikerült elérni. Azt mondhatom, hogy vannak pozitív irányba mutató fejlemények, és ezek teszik lehetővé, hogy a kiberbiztonságról és a kritikus infrastruktúrákról, illetve ezek védelméről beszéljünk. Ahogy mondtam, a kritikus infrastruktúrák információs infrastruktúrák cselekvési terv kapcsán elért eredményekről van szó, amelyek pozitívak. Az Európai Bizottságon belül is vannak fejlemények. Tudjuk, hogy most dolgoznak a cloud computing stratégiáján, illetve az internetes alkalmazások használatán, ugye ezekben a felhőkben. Itt is az információ biztonsága, mint kérdés felmerül, a rendszer robusztussága, ellenálló képessége felmerül. Aztán folyik az eszmecsere az adatvédelemről is, és a mi szakbizottságunk ugye lefolytatta ezt, az ENISZ-ról, az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökségről, és már szavaztunk is, ez mind tulajdonképpen oda kapcsolódik, hogy tovább fejlődtek a technológiák, az internetes és új technológiák használata mindig fejlődik. Ami az internetet illeti, mindig gondoskodni kell arról, hogy ellenálló hálózat legyen, tehát hogy megfelelő módon lehessen alkalmazni a jogszabályokat, és ennek érdekében a technológiákra támaszkodunk, a rendelkezésre álló technológiákra. A jelentésnek három része van, három nagyobb része van, három csoportba foglaltam össze a javaslatokat, és elnök asszony az engedelmével át is szaladok ezeken. Az első rész a kritikus infrastruktúrák védelméről szól, nemzeti és Európai Uniós szinten. Azt a javaslatot fogalmazza meg a jelentés, hogy legyen ugye ilyen, van ilyen jogszabály, ami védi a kritikus infrastruktúrákat, de ennek a hatája eléggé szűk energia és közlekedés csak ezek, ezeken a területeken számít az infrastruktúra kritikusnak. De én ezt kibővíteném, mert nagyon szűk ez a meghatározás, és egyébként messze is van a nemzetközi, vagy az USA normáktól, meghatározástól. Tehát nemzetközi szinten sokkal szélesebben értelmezik ezt. Az irányelvet tehát, ami a kritikus infrastruktúrák védelméről szól, a hatáját kibővítenénk, illetve az információs és telekommunikációs technológiákat is bevennénk a hatája alá. Ez milyen lehetőséget biztosít nekünk? A már meglevő mechanizmusokat arra is fel lehetne használni, hogy könnyítsük, illetve egyáltalán megteremtsük az ellenálló képességet az, az internetes infrastruktúrában. Azt el kell viszont mondani, hogy ezt nem lehet megtenni anélkül, hogy a köz és a magánszféra együttműködne. Tehát az, az érdekelteknek együtt kell működni. A technológia úgyis a fejlemények motorja. Én nagyon örülök, hogy a mi szakbizottságunk foglalkozik ezzel a témával, hiszen így a technológiai fejleményekkel kapcsolatban eh, vállalkozásbarát megközelítést tudunk elfogadni. Ez mindenképpen a követendő út az internet kapcsán, és egyébként itt gratulálok a bizottságnak is, a különböző stratégiák eh, ki dolgozásához, A biztos nagyon pozitívan állt az, együttműköd, az együttműködés felé, és a vezető üzleti szereplők höz való hozzáállás is nagyon pozitív. A nemzeti kritikus információs infrastruktúrákra vonatkozó programmal is foglalkozunk, a biztonsági tervekről, például kinevez, szó esik arról, hogy ki kell nevezni nemzeti kapcsolattartó tisztviselőket, tehát azokról a lépésekről van itt szó, amelyek javítják a kritikus információs infrastruktúra védelmét. Ezeket a javaslatokat a parlament korábbi munkájával együtt kell megvizsgálni, tehát hogy az ENISZ-ával kapcsolatban már végeztünk munkát, hogyha most ezt is sikerül elfogadni, akkor azt hiszem elég fontos lépést tudunk előre megtenni az internetes biztonság megteremtése felé. Nos, a jelentés másik, második része pedig arról szól, hogy az EU milyen tevékenységeket, milyen lépéseket tesz az internetbiztonság robusztusát étele érdekében. Itt is több javaslatról van szó. Például a koordináció javítása az egyik, a nemzeti vészhelyzet elhárító csoportok között, és ez is azt célozza, hogy az ENISA, tehát az Információbiztonsági Ügynökség munkáját tovább erősítsük. A cél az, hogy legalább a minimál normák meglegyenek, tehát hogy vészhelyzet esetében hogyan kell reagálni, ezek a minimál standardek vagy előírások meglegyenek a vészhelyzet elhárító csoportokra vonatkozóan. Hát elég nehéz ilyet biztonsági téren meghatározni, de legalább a reagálásra vagy a megelőzésre meg kell, hogy tudjuk fogalmazni ezeket a standardeket, tehát a rossz szándékú internetes támadások, támadásokkal szemben fel tudjunk lépni. Hát van 15 különböző ilyen már, nagyon különböző tevékenységekkel, különböző normákkal. Az lenne jó, hogy legalább egyfajta minimális biztonsági szint létezne az internetes felhasználók védelme érdekében. A jelentésben egyébként javaslatot teszek még más valamire is, arra, hogy az Európai Unión kívül is folytassunk le e, eszmecserét, az úgynevezett biztonsági híd, híd értesítést, tehát mondjuk megkérhetnénk a vállalatokat vagy érintetteket, hogy jelentsék, ha valaki megszegi a szabályokat, méghozzá elegendő időt hagyva arra, hogy a felügyelőti hatóságok és a felhasználók tisztában legyenek azzal, hogy probléma van az információbiztonsággal. Ez nagyon komoly ösztöndés lenne, ösztönzés lenne a vállalatok számára, hogy az általuk kezelt adatokat védjék, vagy azoknak a védelméről gondoskodjanak. Beszéltünk tehát a nemzeti vészhelyzetelhárító csoportokról. Az volt az alapgondolat, hogy tényleg a hét minden napján 24 órában ügyeletben legyenek valamennyi tagállamban, és még azt is javasoltam, hogy növeljük azokat az erőfeszítéseket, amelyeket képzésre, oktatásra fordítunk, és itt gondolok a közvélemény tájékoztatására, illetve a szakemberek képzésére is az internetes biztonság témájában ez egyébként a, a témában vezető országok tapasztalatai is, tehát az nagyon fontos, hogy a közvélemény tájékozott legyen. Mert ha az emberek tájékozottak, akkor sokkal nagyobb mértékben sikerül megakadályozni a szabályok megsértését. Végül pedig felszólítom a bizottságot, hogy egy átfogó nemzetközi biztonsági stratégiát készítsenek el. Én nagyon örülök egyébként annak, hogy a bizottság már fontolóra vette ennek a stratégiának az elkészítését. Nyilván nem lépésről lépésre vonat elkészített aprólékos tervről van szó, de legalább valamennyi erőfeszítést egybe lehet olvasztani, amelyek az internet védelmét célozzák a jövőben. Legfőbb partnereink így működnek, így járnak el. Például az Egyesült Államok is megpróbálja így egybefogni a biztonság <clears throat> elérése érdekében tett lépéseket. Ugye az EU-ban azért is fontos ez, mert a nemzeti gyakorlatok eltérőek. És végül pedig, elnök úr, néhány dolog a jelentés fontos részéről, ugye a nemzetközi együttműködés, az Európai Unió egyelőre nem túlságosan aktív a nemzetközi együttműködésben, ezekben a szervezetekben, azért, mert nincsen erre mechanizmus, tehát nincs az EU képviseletére mechanizmus ezekre vonatkozóan. Már elkezdtük egyébként kiépíteni a struktúrát, hogy hogyan lehetne a képviseletet biztosítani, és a kiberbiztonságból indultunk ki. Tehát a transatlanti párbeszédben szerepel a kiberbiztonság, és ebből indultunk ki, hogy legyenek munkacsoportok, amelyek az EU és USA közötti együttműködést tárgyalják a kiberbiztonság terén, és ezért így az EU aktívabban kezdett részt venni a munkában, de hát azért nemzetközi szinten mondom, nem vagyunk nagyon aktívak. Nemzeti szinten különböző az egyes tagállamok aktivitása, de hát fontos lenne eu szinten lépni. Miután a kiberbiztonsági stratégiát meghatározták, meghatároztuk, az lenne a következő lépés, hogy az érintett intézményeket bevonjuk, és ez például kerüljön be az Európai Külügyi Szolgálat napirendjébe is, és ugye hasonló gondolkodású országokkal elkezdjük ezt a párbeszédet folytatni, illetve a már meglévő párbeszédeket erősítsük. Például ilyen az USA, ők nagyon hasonlóan gondolkodnak, és várják az EU-val való együttműködését, tehát ebből a szempontból is fontos ezt figyelembe venni. Ugye ne, nem elegendő az, amit a tagállamok külön-külön a nemzeti szinten tesznek. És végül pedig még azt is elmondanám, hogy szerintem ezt a témát mindenképpen be kell emelni az EU állásfoglalásaiba, mindenféle más témában, más szervezetben, az EBS, e az ENSZ, a G20-ak, stb. napi rendjére ez kerüljön föl, ahol az EU ugye jelen van, és tárgyaljunk a kiberbiztonságról. Tehát akkor remélem jól bemutattam a jelentést, ennek a jelentésnek ezt a három részét és nagyon ösztönözzük a bizottságot, hogy koherens módon dolgozzon, hogy tudjuk növelni a kiberbiztonság szintjét az EU-ban. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Kálfin úr, és most az árnyék előadók következnek. Fanny Nisztelrooy úr először. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ma délelőtt elég gyorsan haladunk. Ugye hát eddig is nagyon sok eszmecserét folytattunk, és tevőként is be voltuk vonva ebbe a folyamatba. Az egész jelentésnek nagy a jelentősége, és éppen ezért foglalunk állást itt az itrében. Itt a parlamenten belül néha, néha az a benyomásunk, hogy a magánszférát védjük, de hogyha jobban belegondolunk, akkor az internet és a hálózat biztonság és a megfelelő biztonsági intézkedésekre is oda kellene figyelnünk. A gazdasági növekedés a következő időben nagyrészt fog majd függni attól is, hogy az interneten milyen funkciók érhetők el, gondolok itt az online bankingre többek között. Ezek mind olyan témák, amelyek a szakbizottságunk hatáskörébe esnek, és a jelentés is egyértelműen kifejezésre juttatja ezt. Az ITRE által meghatározott csapás irány is megtartásra került, vannak azonban mind konkrét biztonsági intézkedések, amelyeket kicsit jobban körül lehetne vonalazni, és ezeket fontosnak is tartom. Van még itt egy kérdés, egy nyitott kérdés. Meddig tartunk ki amellett, hogy a hogy a nemzetközi együttműködésnek kell prioritást adnunk. És a színkódokkal mi a helyzet? Ugye minden ország a biztonsági szinteket, illetően más-más színeket használt, van vörös jelzés, van sárga figyelmeztető jelzés, aztán van ugye a zöld jelzés, tehát mindenki másként alkalmazta ezt, de a hálózat biztonsága régóta nagy jelentőséget képvisel. Mindezek tehát olyan kérdések, amelyeket nem Dániában vagy Litvániában kell külön-külön szabályozni, hanem nemzetközi szinten kell rájuk megoldást találni. Vannak jó példák, de ezek azért egyedi eseteket képviselnek. Úgyhogy a, a szabad adatáramlás, illetve ennek az adat áramlásnak a biztonságát kell szavatolnunk. Helyesnek tartom azt, hogy a vállalkozásokat, és nem csak a hatóságokat vonjuk be ebbe a folyamatba, hiszen a vállalkozások nagyon sokszor európai szinten, sőt globális szinten is tevékenykednek. Ennél fogva szükség van nekük is egy központi ügyfél szolgáltatási rendszerre, ahol az agályaikkal, problémáikkal jelentkezhetnek. A saját hatáskörünkről nem szabad lemondanunk, hiszen az ITRE illetékes az IT-s kérdésekért, a fejlesztésekért, és ezért gondolom, hogy ez a jelentés nagyon nagyszerűen járul hozzá ehhez a problematikához. Ennek megfelelő számú módosító indítvány is érkezett. Köszönjük szépen, Pannisztelói képviselő, Krajcman úr következik. Kérje a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Cybersecurity, kiberbiztonság, mint téma, a csapból is ez folyik, ha fogalmazhatok így, és hogyha a médiumokat figyeljük, akkor hallhattuk, hogy az amerikaiak is kinyilvánították, hogy saját biztonságukat is veszélyeztetve érke, érzik, és akár katonai ö, csapást is kellene alkalmazni ennek a visszaverésére. Nem győzem eléggé hangsúlyozni, hogy az információs és kommunikációs infrastruktúrától milyen nagy a függőségünk. Az állam, a gazdaság és a polgároknak is szüksége van biztonságos rendszerekre, amelyek különleges helyzetekben is jól megbízhatóan működnek. Helyesen hangzott el itt a jelentős, jelentéstevő részéről, hogy a bizalom gyakorlatilag az áloga a növekedésnek. Az elmúlt években sajnos ugye ez az európai bizalom ez megrendült, és ez azt mutatja, hogy állami szinten és európai szinten is lépni kell. Az Európai Uniós intézményeknél és a tagállamokban továbbra is, tehát prioritás kell, hogy maradjon a hálózatbiztonság. Tekintve a hálózati sűrűségre, az összekapcsolódás sűrűségére a tagállamokon belül stratégiai és szükség vészhelyzeteket össze kell hangolni, és a gyenge pontokat közösen kell visszaszorítani. A bizottságnak nagyon nagy szerep jut ebben, mindazonáltal biztosítani kell azt is, hogy a szakértelem, a megfelelő szakértelem meglegyen a munkához. Amennyiben az ENISA, az illetékes európai hálózat és információbiztonsági ügynökség megkapná megfelelő forrásokat, hogy a globális hálózatbiztonságot valóban szavatolni tudja. Nyilván a vészhelyzeteknek a koordinálásában a megelőzésnek van legnagyobb szerepe, mi a háztartásokban meglévő számítógépek és a, és a hálózati infrastruktúráknak az ellenőrzését is ide sorolom. Hogy kötelező érvények legyenek-e majd a jogszabályok, erről kell gondolkodnunk. Nagyon sokszor ugye mi nem tudjuk követni a nagyon gyors műszaki fejlődés, de minimális standardekre kellene egyelőre korlátozódniuk a, a meghatározásoknak, és hogyha megvan a megfelelő szakértelem és a gyakorlati tapasztalat, akkor tudunk tovább lépni. A kiberbiztonság megoldása elengedhetetlen, hiszen egyik tagállamban felépő eset kihatással van egy másik tagállamra is és tudjuk azt is, hogy a kiberbűnözés az nem áll meg a tagállamok határainál. Az Európai Uniónak ezért nemzetközi fórumokon is aktívan jelen kell lennie, és több együttműködésért kell kiállnia. A jelentésért köszönet, nagyon jó alapot teremt az eszmecseréhez, és örülök és várom a további együttműködést. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kreuzmann. Nagyon szépen köszönjük Kreutzmann úrnak. Senki sem jelentkezett, senki nem szeretne felszólalni. Illetve Grosztett asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Egy olyan témával állunk szemben, amelynek nagyon nagy a jelentősége és láthattuk, milyen fontos téma ez az európai intézményeknek, és láthattuk azt is, hogy sok esetben az európai intézmények sem tudják elhárítani az internetes hálózatok elleni támadásokat. Sok esetben azt láthatjuk, hogy bizonyos országok egész fegyver arzenált halmoztak fel, és egy kiberháború ellen kell kell felkészülnünk. Kínát megnevezhetjük például, de sok-sok más tagállam is kész ilyen internetes hadviselésre. Nagyon nagy lehetőségeket rejt ez a technológia. Kínában nagyon is tisztában vannak ezzel, és nem csak Kínában cenzúrázzák az internetes tartalmakat, hanem más hálózatokat is megpróbálnak manipulálni az információ áramlás megakadályozására, és megpróbálnak bennünket is meggyengíteni. 2000 2011 elején Kína bejelentette, hogy egy kibervédelmi osztályt hozott létre, illetve hivatalt. Ebből is látható, hogy Kínában a napirend legtetején szerepel ez a téma, Európában nekünk is így kellene eljárnunk. Össze kell fognunk az erőfeszítéseket, amelyeket a különböző tagállamok tesznek ezek a területen. A kérdés, készen vagyunk-e arra, hogy európai szintre emeljük a kibervédelem kérdését, megvannak-e a logisztikai és technikai kapacitásaink ehhez. Megneveztem Kínát, de sok-sok más példát is felsorolhatnánk ehelyütt. Fontos, hogy ne legyenek illúzióink ezen a téren. A múltban az európai intézmények sokszor nagyon naívan álltak hozzá ehhez a témához, és pontosan ezért nem voltak képesek előrelátni azt, hogy milyen károkat is lehet okozni ezen a téren. És nem láttuk azt sem, hogy milyen hozzáadott érték adódik abból, hogyha összefogjuk a tagállamok munkáját. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur le Président. Internet est devenu un élément Köszönöm szépen, elnök úr. Az internet sok-sok európai polgár számára a mindennapok részét képezi. Bármely hotelszobában hozzáférünk az internethez, online bankolunk, az interneten vásárolunk, az interneten keresztül kommunikálunk, sokszor bizalmas információkat is közlünk az interneten keresztül. Láthatjuk tehát, hogy a gazdaságunk és a polgárunk, polgárunk életének is szerves részévé vált az internet. Nem követhetjük el újra múlt hibáit, amelyeket elkövettünk például az Interpol létrehozásakor, és szolidárisan kell eljárnunk. Különösen a bűnözés területén van ez így. Az internet kapcsán azt láthatjuk, hogy vannak olyanok, akik másokat meg akarnak támadni, és előnyük is van azokkal szemben, akik tisztességes tevékenységet folytatnak az interneten keresztül. Fontos, hogy növeljük a kollektív cselekvés lehetőségeit azon a téren, hogy meg tudjuk védeni a polgárokat az internetes támadásokkal szemben legyen ez kiberbűnözés, vagy politikai tevékenység, politikai indítatású kiberbűnözés. Fontos, hogy megelőző intézkedéseket foganatosítsunk, Támogatást kell nyújtanunk azoknak a tagállamoknak, amelyek ezek, ezen a téren még nem hatékonyak, annak érdekében, hogy megvédjük az egyszerű polgárokat is, de a tagállamokat és a különböző vállalatokat is. Köszönöm szépen Éner úrnak. Tusanovszk úr szeretne -e felszólalni? Ön árnyék jelentéstevőként felszólalhat. Úgy látom azonban nem szeretne felszólalni. Akkor most a bizottság képviselőjének adom meg a szót, Kreceva asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Kálfin úrnak a jelentését, és gratulálni szeretnék neki hozzá. Szeretnék köszönetet mondani Kálfin úrnak azért is, amiért figyelembe vette a bizottság eddigi munkájának eredményeit, illetve megelőlegezte a bizottság kezdeményezéseit, jövőbeni kezdeményezéseit. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a mindennapi életben, a társadalmi életben és a gazdaságban az internet nagyon fontos szerepet játszik, ugyanakkor az internetes fenyegetettség nő, a támadások egyre összetettebbek, szofisztikáltabbak, és ez egyre érzékenyebbé, sérülékenyebbé teszi a hálózatainkat. Ezért egyre inkább szükség van egy koordinált stratégiai, EU szintű megközelítésre annak érdekében, hogy szembe tudjunk nézni ezekkel a kihívásokkal. Mint ahogyan elhangzott, már sokat tettünk ezen a téren, de a jövőben még többet kell tennünk. Nagy örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy az Európai Bizottság javaslatot szeretne tenni egy kiberbiztonsági európai stratégiára vonatkozóan ennek az évnek a harmadik negyedévében. Az Európai Bizottság egy nagyon átfogó és nagyra törő javaslatot szeretne letenni az asztalra. Már most foglalkozunk azokkal a javaslatokkal, amelyeket Kálfin úr és a többi képviselő is említett az eddigi viták során. A stratégia egy vagy több jogi eszközt is előirányoz, ezáltal pedig egy fontos egy előrelépést fog eszközölni, kötelező jellegű lesz a megközelítés. A számítógépes súlyos támadások esetére bizonyos kötelező intézkedéseket ír elő. A bankágazat nagyon fontos a tekintetben, az energiaágazat is nagyon fontos a tekintetben. Ezek tehát olyan javaslatok, amelyekkel jelen pillanatban foglalkozunk. Az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy annak érdekében, hogy sikeresek legyünk az erőfeszítéseinkben, együtt kell működnünk egymással, nemzeti, tagállami szinten is cselekvésre van szükség. Emellett az Európai Uniós intézményeknek is fel kell vállalniuk a felelősségüket. A magángazdaságbeli szereplők, a civil társadalom és az egyes polgárok is szintén felelősséget kell, hogy vállaljanak a siker érdekében. Végezetül szeretnék még egyszer köszönetet mondani Kálfin úrnak a jelentésért, köszönöm ezt a nagyon érdekes eszmecserét, és szeretném önöket biztosítani arról, hogy a stratégiával kapcsolatos munkánkban figyelembe fogjuk venni ezt a jelentést és az általatett javaslatokat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen a bizottságnak, most pedig meg szeretném adni Kálfin úrnak a lehetőséget, hogy összegezze az eddigi vitát, de kérem legyen rövid, mert már egy kicsit késlekedünk. Köszönöm. Uh, rövid leszek, elnök úr, köszönöm szépen. Megköszönöm a kedves kollégáknak, árnyelőkadóknak, Fanniszer úrnak és a többieknek a munkát, és a most megtett megjegyzéseket is. Gyorsan reagálok egy-két megjegyzésre ezek közül. Nagyon örülök annak, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a kiberbiztonság vagy internetes biztonság új szintjének a megteremtése az nem csak azt jelenti, hogy a nemzeti erőfeszítések összessége, hanem egy újfajta politika, amelynek eredményeképpen sokkal ellenálló képesebb, sokkal jobban védett hálózatunk lesz, és így az európai állampolgárok, az európai vállalkozások további szolgáltatásokat és termékeket tudnak fejleszteni az interneten. Fontos, és használni az interneten fontos megkülönböztetni két dolgot. Polgári értelemben vett biztonságot és katonai értelemben vett biztonságot. A legtöbb tagállam, a NATO tagja is, a NATO dolgozik a katonai aspektuson, Észtországban van a központ, tehát ők foglalkoznak a katonai kiberbiztonsággal, és a NATO és az Európai Unió már együttműködik ebben a témában, de ez csak és kizárólag a katonai megközelítése a kiberbiztonságnak. Mi itt az Európai Parlamentben inkább a kritikus infrastruktúrák védelmére figyelünk, ez is nagyon fontos, illetve az internet állampolgárok általi felhasználására. Ezt a megközelítést követik partnereink, az Egyesült Államok is és aztán ugye a bankok mellett az egészségügyi szolgáltatások, valamennyi pénzügyi szolgáltatást én ide venném, ezeknek mind az internetes biztonság eh, ernyője alá kellene tartozni, és örülök, hogy a bizottság egyébként ebben az irányban mozdult el, és vállalta magára a vezető szerepet, és remélhetőleg az internetes biztonsági stratégiáját majd ugye a nyári szünet után bemutatja, ezt remélhetőleg meg is tudjuk biztatni majd részletesebben. Kíváncsian várom a kollégák módosítóit. A határidő szerintem, ha jól emlékszem, akkor március 5-e volt, és nagyon szívesen dolgozom együtt a többiekkel, hogy átfogó jelentést készíthessünk. Köszönöm szépen. Megköszönöm, mondja az elnök. Meg tudom erősíteni, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 5-e déli 12 óra. A napirendünk következő pontja Gyürk András jelentést tervezette az európai állampolgárok és vállalkozások az egységes piac működésével kapcsolatban megfogalmazott 20 legfőbb aggája. Öné a szó. Önök úr, engedje meg, hogy a, a mondandómat három részre osszam most itt a bevezető kapcsán. Mindenek előtt szólnék a bizottság elemzéséről, ami az alapját képezi annak a jelentésnek, amelyet az említett témában készít az IMCO bizottság, és amelyhez mi véleményt eh, adunk. Ezek után szeretnék szólni a belső piaci bizottságnak, mint főbizottságnak a munkamódszeréről, arról a munkamódszerről, amelyet eh, javasolnak eh, számunkra is, és a jelentés elkészítésében résztvevő többi bizottság számára az elkövetkező időszakra. Harmadjára pedig a véleménytervezet tartalmi elemeit szeretném ismertetni. Ami tehát eh, mindenek előtt a bizottsági anyagot eh, illeti, hogy elég eh, magasra tegyük a lécet így a reggeli óra a dacára, azt szeretném mondani, hogy a téma, amelyel foglalkozik ez a bizottsági jelentés, a legfontosabb téma az Európai Unió jövője szempontjából. Helyesen fogalmaz a bizottsági jelentés, amikor azt állítja, hogy a az állampolgárok véleménye, Európai Unióról alkotott eh, véleménye jelentős részt a belső piac eh, működése, működésképtelensége alapján eh, születik meg. Ez a vagyis a közös piac, ez a legfontosabb vívmánya az elmúlt évtizedeknek, amelyeket az Európai Unió maga mögött tud. Nem könnyű ugyanakkor ezt a hatalmas kérdést egyetlen jelentésben összefoglalni, kísérletet tenni arra, hogy a fától lássuk az erdőt, hiszen erről van szó. Az egyes részterületeivel a belső piac működésének sokszor foglalkozunk. Az egésszel, a belső piac működésének egészével azonban ritkán ilyen átfogó módon. Az a véleményem, hogy a bizottság jelentése megoldja ezt a feladatot, tehát képes egy jó szerkezetű anyagban átláthatóan kezelni ezt a problémakört. Ehhez eh, a konkrét példákon keresztül vezet az út a bizottság elemzésében, és ezt egy eh, jó elgondolásnak tartom. A bizottság a konkrét példák összegyűjtésében számos szervezet segítségét vette igénybe, Solvit, Enterprise Europe Network, European Consumer Centers, eh, ezek nyilvánvalóan hasznos hozzájárulások voltak ehhez a, ehhez a jelentéshez a bizottsági anyaghoz. Ugyanakkor elmondhatjuk azt is, azt gondolom képviselőtársaimmal együtt, hogy mi magunk bármikor tudnánk eh, anyagot szolgáltatni egy következő hasonló anyaghoz, hiszen eh, fogadórákon eh, lakossági fórumokon, más alkalmakkor, amikor lehetőségünk van arra, hogy uniós állampolgárokkal találkozzunk, a legtöbbször talán éppen ezek eh, a problémák eh, sorakoznak, ezek a problémák eh, kerülnek elő, amelyek a belső piac működésével, illetve sok esetben működésképtelenségével kapcsolatosak elég a külföldi egészségügyi ellátással kapcsolatos problémákra gondolni, vagy éppen a külföldön vásárolt gépkocsik regisztrációjára, aki valaha már megpróbált regisztráltatni, vagy regisztráltatott eh, gépkocsit, amelyet külföldön vásárolt, tudja, hogy ez egy nagyon bonyolult és költséges eh, eljárás. De lehet említeni a diplomák külföldön történő elismertetésének kérdését, a külföldi nyugdíjakhoz való hozzájutás problémáját, vagy a külföldön, külföldről történő online vásárlás eh, nehézségeit rengeteg eh, eh, eh, probléma kerül elő a belső piac működésével kapcsolatban nap mint nap. A bizottság anyaga abból a szempontból is szerencsés, hogy, hogy ugyanakkor a, a szertágazó problémákat egy egységes rendszerben igyekszik kezelni. A következő kérdésekre keresi a választ. Az adott területen létezik-e uniós szabályozás, amely megfelelő? Az uniós szabályozás implementálásra került-e? teljes mértékben. Esetleg információ hiány lépe föl, ez az oka annak, hogy nem működik az adott területen a belső piac kívánt mértékben, vagy rossz a szabályozás. Tehát ezekre a kérdésekre keresi a választ minden egyes terület kapcsán, így válik lehetővé az számunkra is, hogy ne pusztán probléma katalógus készítsünk, hanem megoldási javaslatokat is tegyünk ezekre a problémákra vonatkozóan. Ennyit tehát a bizottsági elemzésre, ami összefoglalva azt mondhatom, hogy egy jó anyag és eh, kiváló alap ahhoz, hogy az általunk készített jelentés is sikeres legyen. A második eh, kérdéskörömben foglalkozni szeretnék a munkamódszer, a javasolt munkamódszer kérdése. <clears throat> A belső piaci bizottság a főbizottság, 20 eh, témakör re került felosztásra ez a hatalmas kérdés. A belső piaci bizottság éppen ezért azt javasolja, hogy a, a jelentéshez véleményt adó szakbizottságok kompetencia alapján osszák föl egymás között a, a területeket. Ez meg is történt, és ez azt jelenti, hogy a mi bizottságunknak, az Ipari és Energetikai Bizottságnak elsősorban három ponttal kapcsolatban van illetékessége. Ezek a következők a 14-es pont energiaárak és számlázás, a 15-ös pont az internet és telekommunikációs szolgáltatások minősége és ára. Ezen kérdéskörrel kapcsolatban a felelősségünk közös az IMCO-val, tehát a Belső Piaci Bizottsággal érthető módon, és a 17-es pont tartozik még a mi kompetenciánk körébe, ez pedig a kis- és középvállalkozások hozzáférése a pénzügyi forrásokhoz. Itt az Econnal, tehát a gazdasági bizottsággal együtt vagyunk felelősek eh, ezért a pontért, és a mi kompetenciánkba elsősorban az állami támogatásokhoz való hozzáférés tartozik. Nyilvánvalóan ezen túlmenően is véleményt alkothatunk, ebben senki bennünket meg nem akadályozhat, eh, mint eh, parlamenti bizottság. Azt gondolom azonban, hogy érdemes elfogadnunk az IMCO elnökének és a jelentéstevőnek a javaslatát erre a munkamódszere vonatkozóan, és elsősorban arra a három pontra koncentrálni, amely valóban a mi kompetenciánkba tartozik. Itt azt az ígéretet kaptuk, hogy a véleményünk megfelelő súlyjal kerül majd figyelembe e, vételre. Én tehát ennen munkamódszer szerint, és akkor ez a harmadik pont, amiről szeretnék beszélni, ahogy ígértem, ezen munkamódszer szerint az említett három pontra kívánnék koncentrálni, mégpedig az említett eh, felosztás logikája alapján, vagyis amit a bizottság is követ a saját előterjesztésében, tehát arra keresse a választ, hogy hatékony-e az uniós szabályozás az adott területen, megtörtént-e az implementációja ennek a szabályozásnak, illetve van-e esetlegesen információ hiány a szabályozással kapcsolatban a fogyasztók, az állampolgárok eh, részéről. Ami az első eh, pontunkat illeti, hogyha lehet így mondani, a 14-es pontot, az energiaárak és számlázás kérdéskörét. Ha csak a legfontosabb indikátort néznénk, és ez alapján közelítenénk a kérdést, vagyis az árat, akkor azt mondhatnánk, hogy ezen a területen komoly problémák vannak, hiszen nagy áremelkedéssel kellett a fogyasztóknak eh, szembesülniük az elmúlt eh, években az energiapiacon eh, Azonban azt is tudnunk kell, és ebben a bizottságban ez eh, nyilvánvalóan eh, ismert tény, hogy emögött az áremelkedés mögött elsősorban a nyersanyagárak drasztikus megugrása eh, lelhető föl, <clears throat> és kevésbé a versennyel liberalizációval kapcsolatos problémák. Egész pontosan azt mondhatnánk, hogyha a verseny és a liberalizáció nem lenne jelen ezen a piacon, akkor ezek az árak még magasabbak eh, lennének. Amivel nem azt szeretném mondani, hogy, eh, hogy nincsenek problémák ezen a piacon, hiszen a fogyasztók eh, folyamatosan érzékelik a nehézségeket, érkeznek a panaszok, erről számol be a bizottság anyaga is, átláthatatlan számákról, a nehéz szolgáltatóváltásról és egyéb problémákról, amelyek nehezítik az energiapiac liberalizációnak, liberalizációjának előnyeit eh, kihasználni a fogyasztók eh, számára. <clears throat> Ezzel együtt én azt gondolom, hogy eh, ezen a területen új jogszabályokra nincsen szükség. A legnagyobb gondot az implementáció hiánya jelenti. 17 tagállam ma még nem implementálta azokat a jogszabályokat, amelyek eh, itt részben ugye a második jelentős rész a harmadik energiacsomagról van szó, amelyek megkönnyítenék eh, a belső piac működését eh, az energiapiac tekintetében is. Mindezek alapján tehát én ezen a területen elsősorban az implementációt kívánnám hangsúlyozni, ezt teszem a javaslatomban, másodszorban a szabályozó hatóságok megerősítését, azért, hogy képesek legyenek a fogyasztói panaszok megfelelő kezelésére. Harmadik eh, pontként pedig az okos hálózatokról beszélek, egészen pontosan arról, hogy a fogyasztók aktív részvételére van ahhoz szükség, hogy ki tudják használni az intelligens energiarendszerek elterjedéséből származó előnyöket. Eh, ez tehát a három pont ezen a területen. Ami a 15. pontot illeti, ami szintén a kompetenciánkba tartozik, Elnök asszony, elnök asszony, ha egy kis segítségét kérhetném, mert egészen komoly problémáim vannak, hogy saját magamat halljam a teremben, tehát nem tudom, hogy lehetne némi segítséget kapni a tekintetben, hogy meg tudja küzdeni a hangzavarral. Nagyon köszönöm, már is, már is jobb a dolog, néhány decibellel. És per favore, ez... potete tenere un po' di silenzio. Kérek mindenkit, hogy maradjon csöndben, hogy le tudjuk zárni ennek a napirendi pontnak a vitáját. Mert egyébként az előadónak is nagyon nehéz a munkája, nem tud így beszélni. Köszönöm, eh, elnök asszony, hálás vagyok a segítségért. Ami tehát a következő pontot illeti cserébe, most már hamarosan befejezem a mondandómat. A következő pontot illeti ez az internet és telekommunikációs szolgáltatások minősége és eh, ára. Ha itt a megint csak az elsődleges indikátor felől közelítenénk az ár felől, akkor még akár nyugodtak is lehetnénk szemben az energiapiacsal, hiszen itt az árak folyamatos csökkenésének vagyunk eh, tanúi. Ugyanakkor azt gondolom, hogy eh, az energiapiacon is félrevezető, hogyha csak az ár alapján ítélünk, itt is félrevezető, eh, itt is komoly problémák vannak, ugyanis bizonyos értelemben komolyabb, strukturálisabb jellegű problémák, mint az energiapiacon. Az elsődleges gond itt is az implementáció hiánya természetesen, itt 15 tagállammal szemben folyik infringement eljárás, mert nem implementálták megfelelő mélységben a, az, a jogszabályokat ugyanakkor itt is érkeznek fogyasztói állampolgári panaszok, ezekről is beszámol a bizottság jelentése. Elsősorban a transzferencia hiánya jelent problémát az árképzés területén, a tarifacsomagok összehasonlíthatatlanságának problémája, illetve sok esetben a nem megfelelő színvonalú ügyfélszolgálati tevékenység. Ezek kerülnek említésre a legtöbbször a fogyasztók részéről. Az, hogy itt esetleg eh, strukturális eh, eh, megoldásra is szükség van, tehát nem egyszerűen a meglévő jogszabályok implementálására, hanem új jogszabályok alkotására is. Jól mutatja az a tény, hogy a roaming kérdéséről fogunk ugye szavazni ezt a napirendet követően, de egyáltalán nem biztos, hogy ezzel be is fejezzük azt gondolom a jogalkotási tevékenységünket ezen a területen. Összefoglalóan tehát, ami a telekommunikáció területét illeti, én itt azt gondolom, hogy természetesen az implementáció felgyorsítása a feladat, de ezen túlmenően a bizottságnak esetleg javaslatot kell tenni szükséges jogalkotásra is, ezen túlmenően pedig eh, szabályozó hatóságok megerősítése, illetve a szankciók alkalmazása az, amit véleményem szerint meg kell említenünk a saját eh, eh, dokumentumunkban. És befejezésképpen most már csak egyetlen gondolat ugye a 17. pont tartozik még hozzánk, is és középvállalkozások hozzáférése a pénzügyi forrásokhoz itt azt gondolom, hogy a kis- és közvállalkozások jelentőségét, fontosságát hangsúlyozni ebben a bizottságban felesleges. A válság idején ez még inkább így van, a munkahely megtartó képességük tekintetében pedig még annál is inkább így van. Ezért mindent meg kell tenni azért, hogy ezeknek a kis és középvállalkozásoknak a hozzáférését a pénzügyi forrásokhoz egyszerűsítsük, mégpedig eh, drasztikus eh, módon legyen szó állami forrásokról vagy privát forrásokról. Mi itt elsősorban az állami forrásokról hozvaló való hozzájutásról kell, hogy eh, tárgyaljunk. A korlátok között, amennyiben külföldi források igénybevételéről van szó, még a nyelvi korlátokat is meg lehet említeni. Ezeket meg kell haladni, én erre két dolgot javasolok. Nagyon köszönöm. Én erre két megoldási javaslatot teszek a saját anyagomban. Egyfelől egyszerűsíteni javaslom az eljárásokat, másfelől pedig az egyablakos rendszer bevezetését javasolom. Ezek lennének a nyitó gondolataim, lesz még alkalmunk azt gondolom beszélni erről a témáról. Örömmel várom képviselőtársaim véleményét az ügyben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a végére beálló csendet is. D'abord, Monsieur Reynard. Allora, abbiamo Nos, nagyon kevés időnk van a szavazás előtt. Nehéz ez az időszak most ugye, mert kibe járkálnak a teremből, volt, aki szólni kívánt, ugye? Éne kolléga, parancsoljon. Madame la Présidente, je voudrais que vous m'excusiez d'avoir osé... Köszönöm, elnök mondja, elnézést kérek, hogy pont most szólok, de hát nagyon kellemetlen. Egész egyszerűen az előadónak is ez nagyon nehéz, és másoknak is, akik itt vannak az munka megkezdése óta, hát nem lehet így dolgozni, semmit nem hallunk, és egyszerűen a tolmácsolást sem lehet hallgatni, megjegyzéseket sem tudunk így tenni, mert nem halljuk, hogy mit mond az előadó. Mivel nincs idő, ezért úgy tűnik, hogy a két fő aggája az állampolgároknak, és ugye mondjuk a két fő aggája a vállalkozásoknak, ez az a négy, amivel foglalkozni akarok, az állampolgárok az állampolgárok, hogy hát nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam ezt meg, a, nem végeztem közvéleménykutatást, de hát azért mégis, hogyha a, az állampolgárokra figyelünk oda, akkor ugye itt a erő a kulcs, a cégek számára pedig a verseny. És nagyon nehéz helyzetben vannak, egyre kevesebbet tudnak értékesíteni, és mondjuk a hitelek hiánya miatt a, bedőlhetnek a cégek. Ugye megbeszéltük az energia árak és számlázás, az internetes szolgáltatások, távközlési szolgáltatások, ezek azok, amelyek hozzánk tartoznak. Hát itt össze lehet foglalni a problémákat nagyon gyorsan. Az első a spekuláció, ha Európában kevés, kevesebb energiát értékesítenek, mint amennyit, amennyire a fogyasztóknak igénye lenne, akkor az biztos, hogy spekulációhoz vezet. Aztán, ami a távközlési és internetes szolgáltatásokat illeti, ma Franciaországban például megjelent egy új szolgáltató a piacon, és ez is azt mutatja, hogy eddig tisztességtelen módon működtek együtt a nagy cégek Franciaországban, és ez bizony az állampolgárok kárára történt. Szeretném még azt is kihangsúlyozni, hogy a bankoknak milyen fontos szerepe van. Hát az Európai Unió, a tagállamok mentették meg ezeket a bankokat tulajdonképpen az összeomlástól, és most pedig nem hajlandóak segíteni. Hát sajnos látunk sokszor olyan példákat, hogy vannak olyan emberek, akik az egész életük munkáját fektették a kis cégük működtetésébe, és azért ömlik össze ez a cég, mert egy 100 ezer eurós hitelt nem kapnak meg a banktól. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony Rübig úr. Entschuldigung. Uh, ich möchte den... Elnézést. Szeretnék először is gratulálni Győr kollégának, hiszen úgy gondolom, hogy jelenleg az, a priorit, az kell, hogy legyen a prioritásunk, hogy meghallgassuk a polgárokat, az ő agályaikat. És hogyha megnézzük, hogy az adósságválság vitája tulajdonképpen csak arról szól, hogy hogyan tudunk pénzeket eljutatni A-ból B-be, hát akkor azt hiszem, hogy ez nem elég mélyen ható vita. Több ezer fiatal munkanélküli van az utcákon, és újra el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudunk fiatal vállalkozókat támogatni, akik munkahelyeket tudnak teremteni. Ezért az Európai Bizottságot szeretném felszól, felszólítani ehelyütt, hogy legyen aktívabb ezen a téren. Ösztönzőket kell teremtenünk arra, hogy a fiatalok újra vállalkozni merjenek, és jól fizetett munkahelyeket teremtsenek ezáltal. Ezt csak akkor lehet megteremteni, hogyha jól megfizetett munkahelyeket tudunk teremteni a jó vállalatokban. Ez egy olyan helyzetet teremtene, amelyen mindenki nyer, ezért köszönöm szépen még egyszer Győrk úrnak, hogy egy ilyen kiváló tervezetet készített el, és ilyen jó, jó munkát végzett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nincs több hozzászólónk a hozzászólók listáján, úgyhogy a bizottság következik. Ha itt van a bizottság képviselője, akkor megadjuk a szót. Van itt valaki a bizottságtól? Nincs, úgy látszik, tehát a bizottságtól nincs itt senki. Akkor az előadót kérdezem, hogy kíván-e néhány szót hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Csak nagyon röviden, elnök asszony, megköszönve a kollégáknak az, az észrevételeket, eh, eh, szeretném még egyszer eh, felhívni a figyelmet arra, hogy a, a főbizottsággal, a belső piaci bizottsággal egyeztetett munkarend alapján elsősorban tehát az említett három pontban eh, várom a, a módosító indítványokat eh, a tervezethez, az energiapiacsal, telekommunikációval, kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatban. Március 22-éig az én eh, tudomásom szerint ez ugyanis a, a határideje a módosító javaslatoknak. Úgyhogy örömmel az elhangzottak értelmében születő módosításokat is fogadom, illetve ezen túlmenő módosításokat más kollégáktól. Köszönöm szépen, elnök asszony! Grazie, Köszönöm szépen, Gyürk úr. Most akkor mondom még egyszer, hogy a módosítók benyújtásának végső határideje március 22 déli 12 óra. Nagyszerű, akkor mindenki készüljön fel, legyen szíves a szavazásra, mert ezt két percen belül megkezdjük. Voilà, ils sont partis.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 Bene, allora se prendete posto. Nos kérem, mindenki foglalja el a helyét, és akkor megkezdjük a szavazást. C'è una richiesta di parola da parte del signor uh, Rod. Rod úr szót kért, úgyhogy gyorsan meg is adom neki a lehetőséget, aztán rögtön belevágunk a szavazásba, mert hosszú és bonyolult szavazás lesz. Tak, eh, fru formand. Jeg vil gerne have lov til at eh, rejse to ting. Det første... Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dolgot mondanék el. Az első az, amikor megérkeztem ide az ülésre, akkor azt láttam, hogy kin tiltakozók vonultak fel az épület előtt. A szakbizottság bizonyos tagjait az égbe emelték, az egekig dicsérték, másokat pedig pellengére állítottak. Azt gondolom, a büróval fel kell vennünk a kapcsolatot, és tudatnunk kell az elnökséggel, hogy az efféle eljárás nagymértékben akadályozza a munkát itt a szakbizottságon belül. Azt gondolom némileg nevetséges, hogy itt tiltakoznak a az ülésterem előtt, mielőtt még neki kezdhetnénk a napi munkának. A második dolog a szavazással függ össze. A szavazó listán láthatjuk, hogy két jelentésnek kapcsolatosan arról szavazunk, hogy mennyiben adhatunk a jelentéstevőnek tárgyaló mandátumot, tárgyalási mandátumot, avagy sem, Még a többi esetében nincs ilyen lehetőség. Tehát kettő esetében van szó mandátumról. Függetlenül attól, hogy ez mennyiben függ össze a házszabályjal, tehát, hogy mennyiben tud egy szakbizottság egy jelentéstevőnek mandátumot adni, vagy sem, úgy gondolom ez egy újfajta eljárás, politikai értelemben legalábbis ez egy teljesen új helyzetet teremt. Az elmúlt két és fél év tapasztalatai alapján azt tudom elmondani, hogy ha van egy szavazás, és egy jelentést megszavazott egy szakbizottság, akkor erre úgy tekintünk, mint egy tárgyalási mandátumra a jelentéstevő részére. Nos, most úgy tűnik, hogy megváltozik ez a helyzet. Azt kérném, hogy legyünk következetesek, és biztosítsuk azt, hogy minden egyes alkalommal szavazunk erről a mandátumról, annak érdekében, hogy ne csak egyes jelentések esetében történjen ez meg, hanem minden egyes szakbizottsági jelentés esetében. Máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy egy szavazás egy újabb politikai csatározáshoz vezet, ahol nem a tartalmakról van már szó, hanem arról bontakozik ki vita, hogy akár az egyik elnök túl zöld álláspontot képvisel, a másik jelentéstevő más álláspontot képvisel, és így tovább. Úgy gondolom, ez a parlament munkájának a hitelességét, hitelét rontaná. Tehát, hogyha szavazunk arról, hogy egy jelentéstevő mennyiben kaphat mandátumot a tárgyalásokra vonatkozóan, akkor legyünk következetesek, és tegyük meg ezt minden jelentés esetében, és ne csak egy-kettő jelentés esetében, mint ahogyan az ma megtörténik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, mielőtt megadom annak a szót, aki kérte, két választ már tudok is adni a képviselő úrnak. Az első, hogy a biztonsági szolgálatot hívtuk, és már, el, már nincsenek itt azok a személyek, akik a termen kívül demonstráltak. A másik pedig minden egyes jelentés esetében így lesz, az el, így fogjuk használni ezt az eljárást. Bütikoffer kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezzel a kis akcióval, tiltakozó akcióval kapcsolatosan szeretnék mondani néhány szót. Én egyáltalán nem éreztem ezt zavarónak. Engem ugyan nem dicsértek az egekig hősként, ami ugye sajnálatos, de azért ezáltal tudatosodott bennem, hogy igenis hőssé válhatunk itt a parlamentben a munkánk által. Ne tekintsük ezt zavaró tényezőnek, inkább biztatásnak kellene ezt tekintenünk. És ennek értelmében ellentmondanék önnek, kedves kolléga. Royl. Royl. Köszönöm szépen, Bütikófer úr. Royl úr következik. Kedves Bütikófer kolléga, Szeretnék energikusan ellentmondani önnek a Róde kollégának, igaza van, ha a parlament előtt és a parlamenten belül, sőt a tárgyalóterem elől, ahol szavazunk egy politikai akcióra kerül sor, bármilyen jellegű is legyen az, amely tulajdonképpen megpróbálja befolyásolni a képviselőket, és nem pártatlan, akkor ennek nincs keresni valója a parlamentben. Ön mindig olyan kritikus hangot üt meg, hogyha lobbizmusról van, lobbistákról van szó. Ilyen értelemben nem tudom az ön álláspontját megérteni. Én nem tartom ezt jónak, és örülök, hogy el is távolították ezeket a tiltakozókat az ép, a terem előtt. Második megjegyzésem az eljárással kapcsolatosan. mikrofon nélküli beszólás. Nos igen, de hát a parlament egy olyan tér kell, hogy legyen, amelyben nincsenek ilyen tiltakozások, amely mentes ezektől a tiltakozásoktól. Engem nagyon nyugtalanít az, ami a parlament, ami kialakult a parlamentben etéren az elmúlt években, és ez egy nagyon rossz példája volt ennek. Másodszor Róde kolléga joggal utalt arra, hogy a, az eljárás a parlamenten belül következő. Hölgyeim és uram, ha zavarom önöket a kis magánbeszélgetéseik során, akkor szóljanak. Tehát a rendes eljárás az, hogy a szakbizottság döntést hoz, utána első olvasatbeli eljárás indul a parlamenten belül, annak érdekében, hogy a plenáris ülés, tehát minden képviselő lehetőséget kapjon arra, hogy szavazzon, és utána következik a tárgyalás a tanácssal. Ez a rendes eljárás. Mivel ez a rendes eljárás, ezért Róde úr joggal utalt arra, hogy abban az esetben, hogyha mandátumot adunk a jelentéstevőnek, akkor előzőleg itt dönteni kell, és igaza van, nem elegendő, hogy bizonyos jelentések esetében szavazunk erről, mások esetében pedig nem, mindig szavazni kellene erről. Én azok közé tartozom, akik nagyon szkeptikusok az első olvasatbeli megállapodásokkal kapcsolatosan, ugyanis lehetőséget teremtenek arra, hogy egy, kettő vagy három kolléga, függetlenül azol, hogy attól, hogy jónak tartjuk-e a munkájukat vagy sem, jól ők egyedül tárgyalnak, mielőtt a parlamentnek lehetősége lenne arra, hogy álláspontot foglaljon. Kérem, üljenek le, vagy menjenek ki. Azok a kollégák, akik nem tagjai ennek a szakbizottságnak, nem tudják befolyásolni a végeredményt. Egyáltalán nincs semmi esélyük erre, hiszen végül már csak nemet vagy igent mondhatnak egy álláspontra. Ezért tettünk különbséget a politikailag fontos döntések között, és az olyan eljárások között, amelyek gyakorlatilag folytatják, folytatólagos jellegűek. Tehát a roaminggal kapcsolatos munkánk például ilyen, az utóbbi csoportba tartozik, időnyomás alatt vagyunk, ezért Róde úrnak igaza van, szavazni kell róla, hogy akarjuk-e, avagy sem. A roaming esetében teljesen helyen való ez az eljárás, mert nincs elég időnk, és volt már egy politikai jelentőségű vagy jellegű döntés. A többi eljárások esetében azonban azt gondolom, hogy nem helyén való az eljárás, mert azok a tagok, akik nem tagjai ennek a szakbizottságnak, azok a képviselők nem tudnak vélemény nyilvánítani. Teljesen nem demokratikus ez az eljárás. Kolléga Turmes. De... Nem Royce úr, most Turmes úr kért szó, de én azt mondanám, hogy utána kezdjük el a szavazást, mert egyébként nem fejezzük be. Turmes úr jó, és utána szavazunk. Ha fontos szavazások előtt állunk, akkor mindig sok érzelem van, a roaming, az energiahatékonyság, az energiaszerződések átláthatóság, ugye a Szúr jelentése és más témák is mind nagyon érzékenyek. Most nyilván itt vitatkozhatunk arról, hogy mandátum, nincs mandátum, tegnap a koordinátorok ülésén is vitáztunk erről. Szerintem vissza kellene majd erre térni, de ma de ma és annak érdekében, hogy a szavazás szabályosan és gördülékenyen menjen, arra kérnék mindenkit, én a hatékonysági irányelv előadója vagyok, azt kérném, hogy kezdjük el a roaming irányelvről a szavazást, kövessük a szavazási listát, és utána térjünk rá az energiahatékonysági irányelvre, és utána szavazzunk arról. Nincs itt ma délelőtt arra, hogy elméleti elvi vitákat folytassunk arról, hogy van-e mandátum, vagy nincs mandátumunk. És azt még elmondanám, hogy ugyan elviekben támogatom Róde úr álláspontját, de tényleg a struktúrát jó szavazás érdekében térjünk rá erre, és ne vitatkozzunk tovább. Köszönöm. Io eh, vorrei iniziare il voto, quindi la lista... Én, mondja az elnök asszony, szeretném megkezdeni a szavazást. Übner kolléga még hozzá kíván szólni? Nem? Egészen rövid leszek. Fontos lenne, hogy 24 órával a szavazás előtt megkapjuk a végleges szövegeket, nem pedig csak a szavazás előtti estén illetve éjszaka. Beszéltünk már arról, hogy fontos a fegyelem, időre van szükség, hogy el tudjuk olvasni a dokumentumokat. Ezért kérném azt elnök asszony, hogy ügyeljünk arra a jövőben, hogy az anyagokat jóval előbb kapjuk meg, ne csak a szavazás előtti éjszakán, hiszen nem olvashatjuk át éjszaka az összes dokumentumot a szavazás előtt. Köszönöm szépen. Grazie. Grazie, ragione iniziale. Köszönöm szépen. Igaza van egyébként. Kezdjük meg a szavazást, és akkor a roaminggal kezdjük. Nébler asszony, és szót is kér parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy röviden köszönetet mondjak az összes árnyék jelentéstevőknek. Heteken keresztül megpróbáltunk kompromisszumokat kidolgozni, olyanokat, amelyeket egy széles többség és támogat a parlamenten belül. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik nagyon konstruktívan és együttműködő jelleggel segítették a munkát, még akkor is, hogyha nem támogatja az összes frakció az összes kompromisszumot, az együttműködés mégis kiváló volt. Ennek értelmében még egyszer nagyon szépen köszönöm az összes kollégának. Grazie, allora iniziamo il voto. Köszönöm szépen, most akkor kezdjük el. Egyes cikk, 115, 116-os módosító egyben mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as módosító az inkói mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 121-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyben 122, 32 és 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyben szabadunk a 12-es D-től, 120 bocsánat, mondja az elnök asszony, a 34-est kihagytuk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát akkor most jön a 12-es D-től az egész lista, a 35 D-ig mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 134-135 egyben, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük gyorsan, mert nem voltam benne biztos, megnyitom a szavazást. Ott a Lezárom a szavazást, a néppártiakból több van, mint kellene. Ancora un PP di troppo. Még mindig egyel több néppártival vagyunk. Most jó. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-26 arányban. A 16-os következik. <clears throat> Ezt Scusatemi, c'è stato un errore. Bocsánatot kérek, egy kis hibá, hibát követtem el. Messo tre, a favore. A hármas kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Na most jön a 16-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, kérte valaki. A 17-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Még mindig nem? Megint két néppárti képviselővel több van, mint kellene. Egyel. Még mindig egyel több van. Pepedi troppo. Még mindig egyel több van. Bene. Most jó. Megint 30-26 arányban, tehát elfogadtuk és a négyes kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor az ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Jó, az ötöst ellenőrizzük, az ötös kompromisszumot ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Az eredmény pedig elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 502-es módosító mellette, 202-es ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 224-es, 25-ös és 148-as egybe mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 227-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 240-es következik, 41-es és az 50-es egyben, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 243-44 egyben mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Százas is az 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 245 mellette, bocsánat, először a 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 245-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 251-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 263-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 265-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 280-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 281-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 282-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 283-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 296-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 299-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 303-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 304-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41-es és a 305-ös egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 324-es következik mellette. 324-es. 324-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 324-es volt, várjunk egy pillanatot, hogy mindenki megtalálja a szavazó listáján a 324-est. Jó, tehát 3, 2, 4. Mindenki megtalálta? Akkor szavazzunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 325-ös mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 326-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 338 és az 50-es, valamint a 72-es egybe mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 72-es következik, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 73 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 341-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 343 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, <clears throat> ellene, tartózkodás elfogadva. 359 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imko 1 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 63 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imkó 3 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 67 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 68 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 69 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 72 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imkó 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imkó 6 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 77 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyben szavazunk az 1-es, a 10-es és a 2-esről mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70, bocsánat, a 80-as, mondja az elnök asszony. 78-as? Sausi. Anche 78. 78. A 78-asról is szavaznunk kell. Tehát akkor a 78-asról először. Mellette Nem, szerintem a 80-asról de mondja az elnök asszony. Jó, akkor elnézést, a 80-asról szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, IMCO 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 89 mellette, még mindig mellette, ellene, tartózkodás. Hát ellenőrizzük. Ellenőrizzük egy pillanatra. Szuper. Szuper. Megnyitom. Öperto? Sí, öperto. Two PPE di troppo. Sono due PP di troppo. Már megint két néppártival több van. Due di Io il mio l'ho tolto perché... Ancora una. Yes. Ok. Allora 35 a 20. 35-20-ig. 35-20 arányban tehát elfogadtuk. És most jön akkor a 91-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 és 101-ben mellette ellene tartózkodás elfogadva, 103 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 105 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 6-os, 20-as, 108-as, 109-es egyben mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 111-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 114 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elérkeztünk a végszavazáshoz. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Megint két néppártival többen szavaznak. Talti. Kivették a kártyájukat? Pasta. No. No. Még mindig nincs rendben. Kettő néppártival többen vannak. Due PP troppo ancora. Még mindig két néppártival több van, mint kellene. Kivették a kártyát, vagy nem? Ancora uno. Most már csak egyel vannak többen. A posto. Bene, ok. A posto, vediamo risultati. Na most akkor minden rendben van, megnézzük az eredményt tehát elfogadtuk 54 mellette 5 ellenszavazat. Akkor ezt bevégeztük. Komplimenti alle kollega Gratulálunk Nibler asszonynak, és most pedig arról kell szavaznunk, hogy ki támogatja azt, hogy kezdjük meg a tanácsal a tárgyalásokat. Ezt is elektronikusan fogjuk elintézni. Aki tám- ki az, aki támogatja, legyen szíves szavazzon. Megnyitom a szavazást. Megint kettő néppártival több van. Ketten húzzák ki a kártyájukat a gépből, és megoldódik a helyzet. Uno ancora. Posto? Se ok, ok, bene. Risultato? Jó, lássuk az eredményt, most rendben volt. 46-an támogatják azt, hogy azonnal kezdjük meg a konzultációt a tanácssal. Jó, köszönöm szépen. Akkor Megköszönöm még egyszer Nibler asszonynak. Turnes úr, parancsoljon egy pillanatra. Uh, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hat hónapon keresztül ugye vitáztunk, és most uh, a jelentésről szavazni fogunk. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik a politikai pártok részéről sedóként részt vettek ezekben az igen kemény vitákban. Nyilván szeretnék az egyéb munkatársaknak is köszönetet mondani. Nem csak az estéiket áldozták föl, hanem sok esetben a hétvégéiket is, hogy kompromisszumos módosítókat, illetve szavazási listákat állítsanak össze. Van egy fontos változás a módosítóknál. Tegnap, miután beszéltem Pilárral és más néppárti kollégákkal, hogy visszavonom az 59-es módosítót, amely a néppárt számára a végszavazásnál is problémát okozhat, és elfogadom ezt a figyelemfelkeltést, ezennel vissza is vonom akkor az 59-es módosítót. Ezzel a kiegészítéssel megkezdhetjük akkor a szavazást, elnök asszony. Köszönöm, Turmes úr. Kezdjük meg a szavazást. Ez egy hosszabb szavazás. Kérde, kérem mindenkinek az együttműködését. 120-as módosítóval kezdjük. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodós elfogadva. 300, elnézést kérek, aki nem kíván szavazni, legyen szíves, menjen ki a teremből, mondja az elnök asszony. Mindenféle együttműködő és egyéb személy ez beletartozik ide, aki zavarja a munkát. Tehát 331-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 333 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyben 3 Közbeszólás, mikrofon nélkül. A 333-asról ellenőrzést kérnek, tehát parancsoljanak, megnyitom a szavazást. Megint egy picit többen vannak a néppártiak? Igen, kettővel többen vannak. Kérem szépen, akkor vegyék ki a kártyát. Még mindig egyel több néppárti van. Jó, most rendben van. Tehát 3.33-as eredménye, Bocsánat, Madure kolléga közben ügyrendi kérdés. Elnök asszony, azt hiszem, hogy állandóan kettővel többen vannak a néppártiak, és ez mondjuk eltorzíthatja a dolgokat, ahogy mi látjuk itt a dolgokat. Hát nyilvánvaló, jobb lenne, hogyha tisztáznánk, hogy ki szavaz, hogy ez ne következzen be állandóan, és akkor így lehetne az elektronikus szavazást használni. Igen, mondja az elnök asszony, most akkor Madurel kolléga, Madurel kolléga hát igen, két néppárti van mindig több a szavazók között, de hát ez nem változtatja meg az elnök asszony véleményét ettől függetlenül szeretném elmondani a néppárti képviselőknek, hogy ne szavazzanak mindig, feltétlenül csak maradjanak itt, hogyha esetleg valaki kimegy a teremből, akkor legyen helyette. Tehát a helyettes tagokat kérném, hogy ne szavazzanak minden egyes alkalommal de maradjanak itt a teremben, kérem, ne menjenek ki az ülésteremből, mert hát ha helyettesíteniük kell valakit, aki kiszalad. De azért az, hogy két néppártival több szavaz nem változtatja meg az elnökasszony álláspontját. Passiamo allora per quanto riguarda, grazie, l'emendamento 330. Köszönöm szépen, tehát akkor a 333-ast elutasítottuk egyben 337, 38 és 39 mellett, azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 330, 341 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész, parancsoljanak, van valami gond? Ellenőrizzük? Nem? Jó, rendben, akkor mehetünk a második részre mellette. Nem, arról nem is kell szavazni. 343 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 344 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 346 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kérnek. Megnyitom a szavazást. Voto chiusa. Lezárom. 28-29 arányban elutasítottuk nagyon kevéssel. Következik Fordasszonynak valami problémája van? Sorry, I failed to press my button on time. Elfelejtettem időben megnyomni a gombot. Can you check again, please? Esetleg ellenőrizhetnénk újra? Sì, comunque siamo 29 a 29. Igen, de hát akkor is ugye 29-29 lenne az arány, tehát akkor is elutasítottuk volna, úgyhogy nem érdemes ezt újra Tehát akkor ezt elintéztük, a 346-ost elutasítottuk, de figyelembe vettük Fordasszony szavazatát is, aki a támogatók között szerepelt, de még így is 29-29 arányban elutasítottuk. 349 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyben 350, 352 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom. Voto chiuso. Lezárom. Rejected. 31 31-27 az arány. Igaza volt, hogy szólt. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. Tehát a 352-est igen és a 357-es következik mellette, ellene, tartózkodás, Hát nem igazán teszik magasra a kezüket, és itt nem látom. Ellenőrizzük elektronikusan, mert nem látom a kezeket. Tehát akkor a 357-esről megnyitom a szavazást. Elpróbálta, però én úgy gondoltam, hogy elfogadtuk, de azért biztos, ami biztos. Lezárhatom? Igen, jó, 41-17 arányban elfogadtuk. De hát az biztos, hogy nem volt 41 kéz a levegőben. 358 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ezt is ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de jó, ellenőrizzük. Megnyitom. 358. Voto chiuso. Lezárom. 26 a 32. 26-32 arányban utasítottuk el a 358-ast, és most következik a 365-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 363, 2, bocsánat, 362 mellette. Még egyszer mondom, hogy az elnök asszony 362 mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de hát nem lehetett látni a kezeket megint. 360... Ellenőrizzük a 362-est. Hotel Fiúza. Lezárom. 43-16 volt az arány. 6-8. 368. 368 a favore. 368-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 375 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 3 74 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 373 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 373-ast. Megnyitom. A tre. Posto. Votazione chiusa. Lezárom. 26-32 arányban elutasítva. 372 mellette ellene tartaskodás elutasítva, 380-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük. Akkor megnyitom a 380-asról az elektronikus szavazást. Kiúzom. Lezárom. 28-30 arányban elutasítottuk. 378 mellette, ellene, adottato. Elfogadtuk. Köszönöm. Check. Sul 380. Check. Check. Ellenőrizzük a 78-ast, a 378-ast, 77-est, 377-est. Stata 7 o 78? l'ultimo che abbiamo votato. 370. Jó, 378-as mondja az elnök azt, hogy elnézést, egy picit összekavarodtunk. 378-as. Megnyitom a szavazást. 378-as. Voto chiuso. Most egy liberális kollégával van több, mint kellene. Bene. 378 Nagyszerű, 43-16 arányban elfogadtuk a 378-ast. És következik a 377-es mellette. Emeljék fel a kezüket, kérem. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hát mindegyiket ellenőrizzük? Na jó. Akkor a 377-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Nem maguk a ragione lui che dice che tanto appena provato. Sì. Voto Lezárom a szavazást. 31-29 arányban elfogadtuk. 31-29 arányban nagyon kevés volt a különbség, tehát ezt nehéz meglátni. Cosa dice Sarta? Forse Sarta, 379 a favore. 379 mellette. Ellene. Tartózkodás. Úgy tűnik elfogadtuk, de hát mindegy, ellenőrizzük. Ellenőrizzük. 379 we have to vote. Check. 379-est ellenőrizzük. Which number is now? 76? Közbeszólás, a 376-osról is szavazni kell. Eh, Abbiamo approvato il 377. Mivel a 377-est elfogadtuk, mondja itt nekem a kolléga, ezért a másik kiesik. <clears throat> Tehát a 300 Bocsánat, a 378-ast elfogadtuk, és ezért a 376-os oka fogyott. Arról nem szavazunk. Tehát Rövig úrnak válaszolok itt vissza a közbevetésére, a közben a 379-esön pedig lezárom a szavazást. 28-29 arányban utasítottuk ezt el. És gondolom, hogy most már értik, hogy miért nehéz ilyenkor ránézésre megmondani az eredményt. 28-29 esetében nehéz. 381. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 382-83-1-ben mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 24. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 6. Mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene 26-os, MV26-os. Igen, a 6-os megvolt, most jön a 26-os mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 399 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 402 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 404 el, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 403-406 egyben mellette, ellene, tartózkodás nem emelték fel a kezüket, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 403, 406, 1-ben. Votazione chiusa. Lezárom. 41-18 arányban elfogadtuk. 408, 409 és MV27 egybe mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 413 mellette, ellene, Még egyszer, 413-asnál tartunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 414 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 412. Ellenőrizzük az előzőt? Jó, akkor a 414-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. 33. Lezárom. 33 mellette és 25 ellene, tehát elfogadtuk a 414-est. Elfogadtuk. 412-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 416 és 417 egyben mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 418 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 419 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 420 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-23 mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 4 23 ast megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom. 27-33 arányban elutasítva, tehát a 4 23 ast elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 116 mellette, ellene, tartózkodás, tartózkodás elfogadva. 1476-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 1475-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 1477-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Jó, akkor az 1477-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom. 29-30 arányban elutasítottuk. 774-es mellette ellene Na jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom. Huszonkettő harmincöt arányban elutasítottuk. 828 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jaj, bocsánat, bocsánatot kérek. A hármas kompromisszumot elfogadtuk. Én közben itt azt néztem, hogy hány oldalnyi van még de rátérhetünk a négyes kompromisszumra. Valakinek van egy kis problémája, mikrofont kapcsolja be, mert nem hallom. A hármas kompromisszumot akkor most elfogadtuk? kérdezi a képviselőasszony. Igen, igen, igen, mondja az elnökasszony. Elfogadtuk, hál' Istennek. A hármast ellenőrizzük? kérdezi az elnökasszony. Hát nem, hát azt elfogadtuk. A hármas kompromisszumot elfogadtuk. képviselő úr közbeszólása. Én szeretném a, a szavazás eredményét látni számokban. Jó, mondja az elnök asszony, hát ha szeretné tudni, hogy hányan szavaztak mellette, akkor megnyitom elektronikusan a szavazást a hármas kompromisszumról parancsoljon. Kíváncsi a képviselő úr. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 48-an szavaztak mellette, 8 ellenszavazat. Tehát elfogadtuk. Most akkor a négyes kompromisszumra ugorhatunk át mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene, Még egyszer, mondja az elnök asszony, 115-ös következik a négyes kompromisszum után a 115-ös megtalálták? Mindenki megtalálta? Tehát akkor a 115-ös mellett ki van? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 117-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni szeretnék? Jó, akkor a második részről megnyitom a szavazást. Stazione chiusa. Lezárom. 26-33 arányban elutasítottuk. És most igazuk volt akik kérték az ellenőrzést. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutas, elfogadva. MV39 következik. Hogyha ugyanazok az oldalaink, ugyanaz a számozás, akkor a 24-25. oldalra lapozzanak a szavazólistában, és ott lesz az MV39-es és erről csak a második részt kell, hogy szavazzuk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Check, votazione aperta. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 42 mellette, 17 ellene, hát ezt elfogadtuk. Hatos kompromisszum következik. Körülbelül a 29. oldalon lehet mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrzést kérnek a hatos kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Votazione aperta. Votazione chiusa. Lezárom. Elutasítva. 27 a favore. 27-32 arányban elutasítva. Én eh, hibáztam, felületes voltam, a kompromisszumra gondoltam, és azért gondoltam. A 6-os A kompromisszum mellett ki van. Ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum. 33. oldalon van körülbelül. Hetes mellett ki van. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Akkor rátérünk. Megmondom, a kb. 40. oldalon a 23-as módosító következik. Mindenki megtalálta ezt? Tehát a 23-as módosító második részéről szavazunk, valamint a 110-esről egyben. Mindenki megtalálta? Jó, rendben? Akkor mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Voto chiuso. Lezárom. Elutasítva. 739 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nekem úgy tűnik, hogy elfogadtuk, mondja az elnökasszony, de jó, akkor ellenőrizzük, kevés kézen múlik mindig, alig látok a levegőben kezet. A 739-esről tehát megnyitom a szavazást. 739-es, megnyitom a szavazást. Sí. 739. 739. Én elfogadottnak láttam. 139 voto chiuso 35 16 lezárom 35-16 arányban elfogadtuk 705-ös és itt szóbeli módosító is kapcsolódik hozzá tehát a 705 mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva 798 698 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 707-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. os következik, körülbelül a 47. oldalon mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ezt is ellenőrizzük. Check. A Aperto, mutazione chiusa. Megnyitottam, le és zárom. Pipidi troppo. A né- egy néppártival több van. Bene. Ancora un pipidi troppo. Bene. Jó, lezárom a szavazást. 27-en voltak mellette, 32 ellenszavazat elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Körülbelül az 56. oldalon jön a következő 391-es és 25-ös egybe. Mindenki megtalálta? 391 és 25 egyben mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Voto chiusa. Lezárom. Elfogadva. 392 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 393 mellette. Jó, ellenőrizzük még a 392-est, megnyitom a szavazást. Otto Kiúza. Lezárom. 27-32 arány, 32 arányban elutasítva. 393 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum. Körülbelül a 70. oldal körül van. 10-es kompromisszum mellette Mindenki megtalálta? A 70. oldal, 70-71. oldal. Önöknek a 77. oldal nem baj, tehát tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most jön körülbelül a 88. oldalon a következő, 87-88, az 1777-es és a 79-es. Mindenki megtalálta? Mindenki megtalálta? tehát akkor ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. Spinto, comunque check. Elutasítva, de jó, ellenőrizzük. Tehát 1777 és 1779-est ellenőrizzük, megnyitom. Voto chiusa. 27-31. Lezárom, 27-31 arányban elutasítottuk. 1778-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Andiamo in blocco. Most akkor egyben szavazunk. 1321, 22, 23, 24, 1780 és 81-esről, tehát blogban szavazunk ezekről egyben. Egyben mindjárt megmondom, körülbelül a 90. oldalon járunk, tehát 1321, 1322, 1323, 1324, 1780 és 1781 ezekről a 11-es cikk, illetve a 10. melléklethez kapcsolódóak ezek. Mindenki megtalálta? Nagyszerű mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1782, 1783 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 1782-83-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 29-30 arányban elutasítottuk. De igazuk volt, hogy ezt ellenőriztük. 1325 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 1326 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 1328 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 1327 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1327-est ellenőrizzük, megnyitom. Erto. Voto chiuso. Lezárom. 32-26 arányban elfogadtuk. Elnézést kérek, mondja az elnökasszony. 1329, megnyitom. Jaj, bocsánat, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. Az 59-est visszavonták, ugye? És a 60-as következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Voto chiuso. Lezárom.

13-as kompromisszumra térjünk rá, 93-94. oldal körül lehet mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 826 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 775 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es ellenőriz, jó. A 775-öst ellenőrizzük. Voto chiuso. Lezárom. 24-33 arányban elutasítottuk. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony. 14-es FAM mellette, ellene. Check. Check. Ellenőrizzük. Votazione chiusa. Lezárom. 25-32 arányban elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1472 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, hangzott a kérés. 1472-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 29-30 volt az arány, elutasítva. 78-as és 91-es egyben, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 28-29 arány megint elutasítottuk elutasítva. 92 és 118-as egyben mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a 92-es és 118-asról egyben a szavazást. Lezárom. 34-25 arányban elfogadtuk. 1488-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, NV92 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcvankilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1548-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egybe 1549 és 1550 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1553 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1559 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 1560 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 60. Voto chiuso. Lezárom. 31-28 arányban elfogadtuk az 1560-ast. 1561 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 1563 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 1566 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük az 1566-ost. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. 29-29. Lezárom, 29-29 arányban elutasítottuk. Però avevate ragione a chiedere. De igazuk volt, hogy kérték. 1784. 1784-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1785 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1786 és MV 105.1-ben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem lehet pontosan ezt látni, ellenőrizzük még egyszer, megnyitom a szavazást. Okay, genau. Chiusa. E Lezárom. Ó, 51-8. És senki nem emelte fel a kezét? Allora, del 1700... Nos, az 1787-es ből csak a szóbeli módosítóról szavazunk. Ez világos mindenkinek? Hol asszony? Szeretné megmagyarázni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt most csak arról van szó, hogy kijavítsak valamit, amelyet minden frakció támogat, de e fölött elsiklottunk, amikor a kompromisszumos módosítókat készítettük. Az Electricity Undertakers szót kicseréljük arra, hogy Network Operators, hálózati szolgáltatók. Ez az a megfogalmazás, amelyik a harmadik energiacsomagban szerepel, és minden tagállamnak ez a jó, mindenkinek a különböző körülményeit ez jobban figyelembe veszi. Ennyi az egész, köszönöm. Mindenki egyetért, mondja az asszony, akkor így szavazunk erről a szóbeli módosítóról az 1787-es kapcsán. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1788 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1789 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1790-1791 egyben, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1792. Az előzőt ellenőrizzük. 1790-91-ről megnyitom a szavazást. One PPE too much. Un voto, un Egy néppártival több van megint. Eh, più ancora? Ancora un PPE più? Még mindig. Okay. A posto, Okay. Most rendben, akkor lezárhatjuk. 28-31 arányban elutasítva. 1792 mellette ellene tartózkodás elutasítva. mv 106 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1793 mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV 107 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 1796 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. MV 108 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1797 mellette, ellene nem volt tiszta, ellenőrizzük. 1797-est. Lezárom. 29-30 arányban elutasítottuk. 1798 hol mellette? Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Az 1798-ast megnyitom. Votazione chiusa. Lezárom. Jaj, még egy néppártival több van. Most jó. 31-25 arányban elfogadtuk. 1800 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1809 mellette, ellene, elutasítva. 123 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük. A 123-ast megnyitom. Sono aperta. Pipi troppo. Egy néppárti képviselővel több van. Lezárom a szavazást. 28-30 arányban elutasítva. 124 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 125 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 126 mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 132 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 135 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 137 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, FAM 1 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 138 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 138-ast, megnyitom. Megint több van egy néppárti képviselővel. Jó, akkor most lezárhatom. 31-29 arányban elfogadtuk. 240 és MV3 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 26-32 arányban elutasítva. 142 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 143 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 144 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 147 mellette, ellene tartózkodás. Úgy tűnik nekem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. A 147-est megnyitom. Anka Pepe di troppo, uno. Egyel több néppárti van. Bene, votazione chiusa. 20... Lezárom. 25-33 arányban elutasítottuk. 148 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük a 148-ast is, megnyitom. Jó, itt Votazione chiusa. Lezárom. 33-27 arányban elfogadtuk. 149. 149 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 150 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, de a kezek alapján nem tudom. A frakciók ezt elutasították, de ellenőrizzük. Kiúza. Lezárom. 33-26 arányban elfogadtuk. Ez volt a 100 a 150-est elfogadtuk, a 152 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Együtt szavazunk a 155 és 156-osról mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 155-156-ot ellenőrizzük. Voto un PP di troppo. Egy néppárti képviselővel több van. Lezárom a szavazást. 26-33 arányban elutasítva. 157. 157 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tessék. Jó, ellenőrizzük a 157-est, megnyitom. Chiusa. 29-30. Lezárom, 29-31 arányban elutasítottuk. 159 hol mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 160-as második része mellette ellene tartózkodás elfogadtók 161 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 161-est. Megnyitom. eh, chiusa, voto chiusa. Lezárom, 31-28 arányban elfogadtuk. Ez még a 161-es volt. Most akkor egyben 162-163 mellette. Száz ellene, tartózkodás elutasítva. hat mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 174 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 175 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. A 175-öst ellenőrizzük. Votazione chiusa. 31-29. Lezárom, 31-29 arányban elfogadtuk. Allora qui sul 184. 184. 184. Szóbeli módosító is van itt. amelyet benyújtottak, tehát akkor szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 188. Elnézést, elnök asszony, meg tudná erősíteni, hogy most akkor mit is szavazunk a szóbeli módosítóval? Az eredeti módosítóról szavazunk úgy, hogy kitöröljük ezeket a szavakat, hogy or occupied, mert én most pontosan nem értem, hogy miről is szavaztunk. A 184-es módosítóról van tehát szó, mondja az elnök asszony. Chichester tehát a Chichester módosító plusz a szóbeli módosító. Tehát együtt a kettőről, a szóbeli módosítóval. És mondja Fordasszony, a szóbeli módosító az volt, hogy töröljük ki azokat a szavakat, hogy or occupied. Igen, pontosan, mondja az elnök asszony, erről van szó, erről szavaztunk. Nos, tehát akkor erről szavaztunk. Szavazhatnánk még egyszer, mondja Fordasszony. Igen, jó, akkor elektronikusan szavazunk a 184-esről, megnyitom. Ki volt a favore? De még egyszer akkor, ki van mellette, tegye fel a kezét. Ki van ellene? Jó, ellenőrizzük. Non passa perché col PPL. Mm. Credo Chiusa. Lezárom. 30-28 arányban elfogadtuk. Száznyolcvannyolc mellette ellene tartózkodás elutasítva. 183 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 181 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 185 és MV5 egyben, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 190 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, FAM 2, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, a fám kettőt ellenőrizzük, lássuk egy kicsit, megnyitom. Votazione chiusa. Lezárom. 24-33 arányban elutasítottuk. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 200-as mellette. Bocsánat, 199 elnézést, 199 először mellette, ellene, tartózkodás. Hát egy kicsit konfúz ez az eredmény, nem látom, ellenőrizzük, megnyitom a 199-est. Votazione chiusa. Lezárom. 32-26 arányban elfogadtuk. 201 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 205 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 208 mellette ellene tartózkodás elutasítva, és most ugrunk a FAM 4-esre, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 214 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 214-est ellenőrizzük, megnyitom. Stazione chiusa. 40... Lezárom. 42 mellette és 15 ellenszavazat volt. Elfogadtuk. 221 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 223 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. MV7-es mellette nem, ez okafogyottá válik. Elnézést kérünk. A hármas. Ugye? Akkor rátérhetünk a hármasra? Nem. 2.17-esről kell először. 2.17-es mellette, Csicseszter mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, hármas módosító, turmeszúr van valami ellenőrizzük még egyszer az MV, hogy az MV 7-es az okafogyottá válik-e. Mert azt hiszem, hogy előtte nem fogadtuk el azt a két módosítót, vagy nem jól követtem a dolgokat? Jaj, jaj, bocsánat, elnök asszony, az én hibám, elnézést. Tudj. Scusi, siamo all'emendamento Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 231-es mellette. Nem, várjanak, várjanak, nem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Hanem 2, 32, 33, 1-ben mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 238 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2 melyik következik? Nem, a 235-ösről nem szavazunk, bocsánat. 236. 236 és 37-es egyben, egyben, mert azonosak mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 241 mellette ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Ne, én úgy látom, hogy elutasítottuk. Akarják ellenőrizni? Nem? Jó. Akkor 242 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 39 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 243 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, 243-ast ellenőrizzük, megnyitom. Ott a perto. Voto chiuso. Lezárom. 28-31 arányban elutasítottuk a 243-ast. 244 mellette, ellene, elutasítva. Kettőszázötvenhat mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 252 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 248 mellette, ellene, elutasítva. 257 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 258 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 252 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 264 és 65 és 66 egyben, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 268 mellette ellene tartózkodás elutasítva, jó, ellenőrizzük a 268-ast, megnyitom. Mutazione pert. Votazione chiusa. Approvato, sì. 35 20. Lezárom, 35-21 arányban elfogadt. Approvato il 268. 269 a favore? Contrari?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 astenuti respinto 276 a favore sul 274 facciamo check votazione aperta sul 274 megnyitom a szavazást a 274-est ellenőrizzük lezárom 28-30 arányban elutasítottuk a 274-est 276 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 277 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 278 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 279 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 280 és az MV10 egyben mellette ellene tartózkodás elfogadva. FAM 5 mellette ellene elutasítva. MV11 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 281-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 281-est, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Mamma mia. Lezárom. Mamma mia, 47-13 arányban elfogadtuk. Bene, bravo, complimenti. Köszönöm, hogy szóltak. 2 280, tehát a 281-est elfogadtuk, a 282-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, ellenőrizzük, megnyitom a 282-est, Votazione chiusa. Lezárom. 32-26 volt az arány, és elfogadtuk. 284 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 285 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 286 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 287 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. MV12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. MV13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. FAM 7 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem, nem, nem, bocsánat, bocsánat, elnézést. A FAM 7-est ellenőrizzük, én szerintem elutasítottuk, de mindegy ellenőrizzük, megnyitom. Votazione chiusa. Lezárom. 16.42 arányban elutasítottuk. MV 15 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 302 mellette, el, igen, 302, mondja az elnök asszony mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 302-est, megnyitom. Chiuse, sono chiuse. Lezárom. 32-28 arányban elfogadtuk. MV19 mellette ellene tartózkodásra elfogadtuk, MV21 mellette ellene tartózkodás elutasítva 306 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 306-ost ellenőrizzük, megnyitom. Emma, voto a Voto chiuso. 28-30. Lezárom, 28-30 arányban elutasítottuk. 122 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva. De Madame Fort, c'est le page 100. Il faut le voter maintenant. Allora, abbiamo dimenticato... Elfelejtettünk egy módosítóról szavazni. A századik oldalon volt ez körülbelül, Ford asszonyé, 1489-es módosító volt ez. A 17-es cikk második bekezdéséhez kapcsolódott. Jó a többieknek a 97-es oldal, legalábbis a szocialistáknak, vagy pedig a századik oldal a néppártiaknak, vagy nem tudom, akinek olyan papírja van, mint nekem. 17-es cikk kettes bekezdéséhez kapcsolódó, körülbelül a századik oldalon van, mondom, 98 századik oldalt keressék, az 1489 módosító. Mondom még egyszer a számot. 1489 és Ford asszony módosítója, amiről nem szavaztunk. Megtalálta mindenki? Megtalálta mindenki nagyszerű? Akkor szavazzunk erről. Kérem, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor elérkeztünk a végszavazáshoz, megnyitom a szavazást, elektronikusan fogunk szavazni. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 51 mellette, 6 ellene, úgyhogy, és három tartózkodás is volt, elfogadtuk és az intézményközi tárgyalásokról szavazunk, tehát ki van ezek mellett, hogy azokat megkezdjük, megnyitom erről is a szavazást, elektronikusan szavazunk. Votazione chiusa. Lezárom. 31 mellette, 22 ellene és 5 tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy akkor megkezdődnek majd az intézményközi tárgyalások. Questo qui è Maria del GPL, mm. Eh? io, io uh, eh, Pirillo.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 Compromesso 1. Iniziamo il rapporto Carins. Chi non è interessato abbandoni l'aula subito per favore. Akit nem foglalkoztat most ez a szavazás, az azonnal menjen ki a teremből, és kezdjük az egyes kompromisszummal a következő szavazást. Dobbiamo proseguire le votazioni e chi non è interessato abbandoni l'aula. Mindenki menjen ki a teremből, aki, akit nem érint a szavazás. Karinsz jelentés, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes cikkhez tartozik. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyben szavazunk 10-es, 61-es, 62-es, 11-es mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük, mert még eléggé nagy a kavarodás a teremben. Megnyitom a szavazást, és akkor meglátjuk, hogy hányan maradtunk. Emendamento 10, 61, 62, 11. Votazione 10-től 61-62-11-ig lezárom a szavazást. 27-21 arányban elfogadtuk. L'emendamento 60. A favore. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadott. L'emendamento 63. A favore. 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodás ki kérdezte, hogy ki kérte, hogy ellenőrizzük? Ki van még itt? Nem, mint a sötárta, vagy il check. Ellenőrizzük a 70-est, akkor megnyitom. A subito. No, l'ho chiesto prima che dissi il risultato. Votazione chiusa. 18 a 31 respinto. Nos, 18-31 arányban elutasítottuk, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Contrari, astenuti, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyben szavazzunk a 14-es és 95-ről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 97-es módosító első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 97-es első részét, megnyitom. Votazione chiusa. 23-29. Lezárom, 23-29 arányban elutasítottuk. És a 110-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113 és a 13 egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 114 és a 16 egybe Tehát 111 és 16 egybe mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os és a 115-ös egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 120 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 121 és 15 egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. A 124-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. 24 a 3. Lezárom, 24-30 arányban elutasítottuk. Emendamento 125. 125-ös mellette. Ah, 20, scusatemi, scusatemi. Emendamento 20. A 20-asról szavazunk, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 125 mellette. Contrari, Ellene tartózkodás elutasítva. 126 és 121. 126, 127 egybe, mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A hetes kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 130 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es első része mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 24-est. Votazione aperta. Megnyitom a 24-es első részéről. Votazione chiusa. 28 a 25. Lezárom, 28-25 arányban elfogadtuk. Il eh, emendamento 2 e assieme agli emendamenti 29, 30. 29, 30 és a 4-es egybe, mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Ellenőrizzük, megnyitom. Chiuse. Lezárom. 33-32 arányban elfogadtuk. Emendamento 27 a favor. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hú, ö, kettes módosító mellette ellene tart a kettesről nem szavazunk? kérdezi az elnök asszony. A kettes inta módosítóról van szó. A kettes intáról van szó. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 34. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 3 inta, mellette, Nem, nem, nem. Nem erről kell szavaznunk. Azt mondja a titkárság, hogy mivel az előzőt elutasítottuk, ezért muszáj szavaznunk az Inta 3-asról. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, mert nem láttam rendesen az eredményt.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 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 38-as, 39 egyben, és még a 40-es is. Elnézést, mondja az elnök asszony, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-43 egyben, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A fetőt mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42 nem, a 42-es és 44-es okafogyottá válik. Emendamento 3, a favore. Hármas következik. Mellette tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette, ellene tartózkodás. Check. Verificálom. Megnyitom, ellenőrizzük. Passerà perché i popolari sono tanti. Chiuso. 28 a 18 28-18 arányban elfogadtuk, 49-es mellette, ellene, elutasítva, 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53 és az 5-ös egyben, Inta 5-ös mellette Elnézést, mondja az elnök asszony, nem jó, nem jó, először még a hetesről szavazzunk. Hetes mellett ki van, ellenne tartózkodás elfogadtuk, és akkor most jön az 53 és az 5 egyben mellette, ellenne tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 54 és Inta 6 egyben mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 7 ben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az előadó 7-es módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 9-est ellenőrizzük, a FED 9-est ellenőrizzük, megnyitom. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 28 25 28 arányban elutasítottuk, és a végszavazást mindjárt megnyitom. Votazione aperta sul voto finale. Votazione chiusa. Votazione. Lezárom. 48 a favore. 48-5. Tehát 48 igen, 5 ellenszavazat. Gratulálunk az előadónak, és most következik a az intézményközi tárgyalásokról folytatott szavazást, tehát erről elektronikusan megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Bene, 48 a favore e 4 contrari. 4 ellenszavazat és 48 igen szavazattal ezt elfogadtuk. Türelem, türelem, mert még van két rövid szavazás. Két szavazás. Mindenkinek a türelmét kérem, hogy nagyon gyorsan ezt elintézzük. A gyerekjelentésről tudjunk szavazni 44-es mellette. Ellene tart tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, bocsánat, 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49-51-ben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 67 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodás nem tudom. 21-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom. 28-an szavaztak mellette, elfogadtuk, a 70-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 71 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23, csak a második részre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette, ellene elutasítva, 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 78 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 81 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 82 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 85 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 86 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 91 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 80, 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette, ellene, ellenőrizzük, Dove 93. Il, sul 93 stiamo votando. Votazione chiusa. Lezárom. Elfogadtuk. 94 a favore. 94 mellette. Contrari. Astenuti. Respinto. Ellene tartózkodás elutasítva. A favore contrari. 95 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 96 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38. check sul 37, votazione aperta. 37-est ellenőrizzük. Scusi, 21 rapporteur, mi pare che l'abbiamo saltato, mi vorrei sbagliare. 21, 21, rapporteur, la votevo, la La votazione chiusa. Lezárom. 24 a 23. 24-23 arányban elfogadtuk egy szavazattal a 37-est. 38-as mellette ellene tartózkodás. Nem tudom, hogy meg lenne ugyanaz a többség. Megnyitom a szavazást, inkább ellenőrizzük. Stazione aperta sul 38. Che per un punto passato. Sì, basta una Eh. 38, 38. Votazione chiusa. Lezárom. 25-21 arányban elfogadtuk. 39 a favore. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40, es mellette ellene tartózkodás elutasítva 41 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 10 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk negyven 11 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A végszavazás következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Finale. Jaj, bocsánat, a végszavazást azt elektronikusan végezzük, tehát megnyitom a szavazást. 21 Votazione chiusa. Lezárom. 38 a favore, 5 contrari, 2 astenuti. 38 igen, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás volt, elfogadtuk ezt. Az utolsó szavazás következik. A Niki Zavéla jelentés, egyes módosító mellette, tehát a Nikita Véla jelentésről szavazunk, mindenki előtt ott van, készen állnak, az utolsó szavazás ma. Minto Egyes módosító Zuber mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es módosító, szóbeli módosító van itt a néppárt részéről mellette. A szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A végszavazás következik, elektronikusan megnyitom. Voto chiusa. Lezárom.